Bene, possiamo iniziare. Anche se... Kezdjük meg a munkát, még akkor is, hogyha itt a másik teremből való átköltözés történt. Ugye a Nőjogi Szakbizottsággal volt egy együttes ülésünk, és egyesek esetlegesen eltévedtek útközben, de majd befutnak. Ha nincsenek kifogások, elfogadjuk a napirendet. valamint a, az április 11-12-i ülés jegyzőkönyvét. A partikulári comunicazione tra... Nincsenek különleges bejelenteni valóim, nem volt semmiféle plenáris ülés Strasbourgban a május 30-ai ülésünk óta, tehát nem fogadtak el új sürgősségi állásfoglalásokat ennek következtében. Az egyetlen közlemény, amivel élni szeretnék, az az, hogy ezen a héten nagyon sős vádakkal illették az orosz emberi jogvédőt, Valentina Serevantenkút. A nyomozók úgy vélik, hogy a Don térségi nők alapítványok elnökeként megsértette a 330 per 1-es cikket, Ugye itt arról van szó, hogy nem mutatta be önkényesen azokat a dokumentumokat, amelyek ahhoz voltak szükségesek, hogy, be, hogy felvegyék a non-profit szervezetek listájára. Valentina ellen, tehát van egy eljárás, mert nem felelt meg a külföldi ügynökökkel kapcsolatos törvénynek. Itt tehát az orosz emberi jogvédők ellen irányul ez ez a törvény csökkenti a civil társadalom térségét Oroszországban, úgymond. Azt szeretnénk, hogyha okafogyott-e válnának ezek a vádak az említett hölgyel kapcsolatosan, és ez lehetőleg hamarabb megtörténne más bejelenteni való, Üdvözölni szeretném az 2017 Szaharov díjas ösztöndíjását és a Szavra program emberi jogvédőit szeretném üdvözölni a jelenlegi évben. Második év már, hogy megrendezzük ezt az eseményt. Ugye a múlt héten, ö, múlt évben ö, ö, 100 jelölt volt, most már 1500 jelölt volt, és 400 győztest választottunk ki a világ minden részéből. Itt különféle tevékenységekről van szó, amelyek kapcsolódnak az emberi jogokhoz. Van egy kéthetes képzési programjuk a, itt Brüsszelben, mert találkoztak az Európai Parlament elnökével, és a jövő héten pedig a Summer School-on vesznek részt az emberi jogok tájkörében, ahol is a 2016-os Szaharov díjas, a Bazaev, és Vaik Ibrahim majd előadásokat fognak tartani. Ebben az évben a brüsszeli program nagy hangsúlyt helyez az emberi jogok előmozdítására, és azon személyek közötti kapcsolatfelvétel, akik ezen a területen dolgoznak. A győztesek egyéni programot kaptak, hogy találkozhassanak eh, az európai intézmények tagjaival, személyzetével, munkatársaival. A Szarra Fellowship számunkra a jövőbe való beruházást jelenti. Nyilván továbbra is elkötelezettek vagyunk, hogy önökkel ezen képzési időszakon túlmenően is együtt dolgozzunk, így az Európai Uniós delegációk is, és várjuk ezeket az értékes inputokat a mi munkánk szempontjából az önök részéről, és így még inkább meg tudjuk erősíteni az emberi jogi fellépéseinket az önök országaiban. Itt van körünkben mind Szalom Zavrasili Grúziából, mint pedig Azma Kaucset Tunéziából. Üdvözlöm őket, és röviden meg is adom nekik a szót, hogy fejtsék ki észrevételeiket. Ki kezdi? Tessék. Uh, thank you very much for introduction, and thank you for this chance to... Köszönöm szépen ezt a bevezetőt és köszönöm, hogy a Szaharov programban részt vehetek. Én Grúziából érkeztem, és egy olyan társadalmi szervezetet képviselek, amely a gazdasági és szociális jogok erősítésével foglalkozik az országban. Én leginkább a vállalati felelősségvállalással foglalkozom, illetve a vállalatoknál az emberi jogi kérdésekben vagyok illetékes, nagyon aktívan működünk együtt a vállalkozásokkal, illetve a kormányjal is, hogy a cselekvési terveket végrehajtsák, illetve a civil társadalmat is bevonjuk, tehát partner kapcsolatot igyekszünk kialakítani a civil társadalom és a vállalkozások között, hogy fenntartható projekteket hajtsanak végre, valósítsanak meg, és reméljük, hogy az emberi jogok helyzete javul Grúziában, és biztosítható az ország fenntartható fejlődése. Köszönöm szépen! Hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, nagyon szívesen válaszolok. Good morning. I am... Jó reggelt, meg is vagyok, Tunéziából érkez, érkeztem. Tunézia vagyok, és Tunézia én. Itt kezdődött a forradalom, és el tudtuk érni a célkitűzéseinket, a méltóságot, az embereknek és a munkát. Egy olyan szervezetben dolgozom, amelynek a neve azt jelenti, hogy művészetek támogatása, az emberi jogokat védjük innovatív technológiákkal, a művészetekkel és kultúrával. Fiatalokat vonunk be a szegény térségekben, a szegény kerületekben, nem csak Tunéziában, hanem külföldön is aktívak vagyunk. Az erőszakos szélsőséges Jezületet próbáljuk megelőzni, részt venni a döntéshozatalban, erősíteni a nők szerepét, illetve a helyi közösségeket. Köszönöm. Köszönöm. Nem tudom, hogy van-e még valaki, aki szeretne kérdéseket feltenni a vendégeinknek. Hogyha nincsenek kérdések, akkor megköszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és továbbiakban is jó munkát kívánunk nekik. Velencében is, ahol majd még találkoznak, és megköszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és megköszönöm az eddig elvégzett munkát. Nos, akkor folytassuk a napirendünkkel. A napirendünk következő pontja az az Európai Uniós kereskedelmi politikák, illetve a nemzetközi kereskedelem hatása a globális értékláncokra. A vélemény előadója én vagyok, úgyhogy szeretnék köszönetet mondani a albizottságban dolgozó kollégáknak, a globális értékláncokkal, értékláncokkal kapcsolatos szövegről. Azt hiszem április 12-én került körz, köröztetésre az angol nyelvű szöveg, és 71 módosítót nyújtottak be a kollégek, amelyek most már minden nyelven elérhetők. Tulajdonképpen a módosítókban is tük, 61 módosító született, a módosítókban is tükröződik, hogy egyetértünk mindannyian, hogy a lehetőségeket kell kihasználni, és igyekezni kell megakadályozni a potenciális negatív hatásokat, tehát a munkajogra, az emberi jogokra, a környezetre vonatkozó negatív, a környezetet érintő negatív hatásokat kell megpróbálni megakadályozni. Tehát egyetértünk abban, hogy az emberi jogi szempontból itt kihívások is vannak, és lehetőségek is, tehát megfelelő ösztönzőkre van szükség annak érdekében, hogy a megfelelő típusú megközelítést fogadják el a nemzetközi szinten. Olyan ö, szabályok legyenek, amelyek hatékony és alkalmazható normákon alapsz, alapulnak. Nagyon sok módosító, amelyet benyújtottak a kollégák, arról szól, hogy hogyan lehet a kereskedelmi politikát jobban felhasználni, hogy védjük az emberi jogokat, a, például az emberi jogi klauzulák, a hatástanulmányok, a, kedvezmény, a GSP kedvezményezett országok, illetve a GSP plusz kedvezményezett országok helyzetének a monitorozása, és így tovább. Aztán voltak olyan módosítók, amelyek innovatív megoldásokról szólnak, például a címkézési rendszer, illetve az, hogy a fogyasztókat informáljuk, tájékoztassuk, illetve a közbeszerzési eljárásokat is említik. Aztán vannak olyan módosítók, amelyek a vállalkozásoknak is adnak felelősséget, mint korábbi jelentések esetében is. Tíz kompromisszumos módosítót sikerült készíteni, amelyben a lehető legtöbb módosítót lefedjük, hogy a szavazás majd könnyebb, könnyebb legyen, és Strasbourg, Strasbourgban szerdán kerül ez a napirendünkre. Most megadom a szót annak, aki érintett, az árnyék a között Gig kollégával kezdjük. <clears throat> Mr. Chair, I have only uh, written information from Madame Goodleaf, because he is not... A hölgyről csak írásbeli információm van, mert nem vett részt a DROA ülésem. Először is szeretném azt mondani, hogy egy rövid vélemény az jobb, mint egy hosszú. Éppen ezért a véleményünket határozottan kell elmondani, és nem szabad ugyanazt többször megismételni ebben az értelemben. A kevesebb több tud lenni emellett látom, hogy olyan módosítók is belettek nyújtva, amelyek a, az értékláncok értékéről, illetve hasznáról szólnak. Ez kiegyensúlyozottabbá teszi majd a véleményünket. Nyilván itt vannak lehetőségek, másfelől pedig mindez kihat az emberi jogokra és a véleményünkben ki kell térni az emberi jogi problémákra, és én biztos vagyok abban, hogy ezt meg is tesszük. Az EPP úgy véli, hogy a kötelező óvatosság az arányosságban kell, hogy kifejeződjön. We are told such as corporate. Vannak eszközeink, például a vállalati társadalmi felelősség. Köszönöm. Bene. Faccio sapere, onorevole Gickering. Rendben. Szeretnék köszönetet mondani ezért a vélemények Zsib úrnak és aztán majd egy összefoglást fogunk majd létrehozni, hogy világos legyen az üzenetünk, és az a cél, hogy világosak legyenek a jelentés szándékai, amit majd bemutatunk a plenáris ülésen. Június 19-20 az AFET beli szavazás határideje. Ennyiként is tévéülés lesz jövő héten Strasbourgban szerdán. Ennyi volt tehát erről. Lezárhatjuk itt ezt a napi rendi pontot, és áttérhetünk a következőre, amelynek tárgya a külügyi szolgálat nyomon követése a Burundiban kialakult vészhelyzet, illetve az erőszóló kapcsán. Csak trattandosi di riunioni a porte chiuse, quelli che non... Ez egy zárt ülés lesz, akinek tehát nincs köze ehhez a témához, azt kérem, hogy hagyja el a termet.